szakbizottság egy a parlament által elfogadott szöveghez helyesbítést nyújtott be. A 231-es eljárási szabályzati cikk 4-es bekezdése alapján 24 órán belül um, egy frakció, vagy legalább az alsó küszöböt kitevő képviselők um, kérhetik, hogy ezt ne fogadjuk el. Egyébként pedig a jegyzőkönyvben szerepel a helyesbítés szövege.